meg kell adóztatni és természetesen a cross-border tax, a határi CO széndiokszid adóra is szükség van. Én úgy gondolom, hogy a tanácsnak képesnek kell lenni arra, hogy ne árulja el az európai polgárokat, ne árulja el a gazdákat, a termelőket, a vidékfejlesztési célokat, és legyen ökológiai megalapozottságú növekedés. Ez a tanácsnak a a feladata, kötelezettsége, hogyha nem, ennek nem tesz eleget, akkor elutasítjuk majd a tanács javaslatát. Köszönöm szépen, Gordia Fávár Robi asszony következik. Köszönöm szépen, eh, elnök az, hogy két éve beszélünk az MFF-ről, és most, amikor elérkezett az igazság pillanatra, hát nem állunk jól. Azért nem, azért sem, mert Sárbi Sárú például nem jött el ide, meg azért sem, mert a, a tanácsra érkező üzenet nem túl pozitív. Arról kezdünk el beszélgetni, hogy ennyi vagy annyi tized százalékkal hogyan, mit lehet megtakarítani. Február 20-án arról kell sokkal inkább beszélni, hogy európai szinten milyen szakpolitikákat akarunk megvalósítani, és ezeket hogy fogunk finanszírozni. Több oka is vannak, hogy egy-egy szakpolitikát miért kell európai szinten megvalósítani. Azért, mert hatékonyabb az európai szint, mint a tagállami szint, illetve a szolidaritás miatt is ez csökkenti ugyanis a különbségeket. Európa az egyetlen megoldás. Minden esetben győzünk, mindannyian nyertesei leszünk ennek. Nem értem, hogy a tanácson belül miért a hamis témákról beszélnek, nem a valós problémákról. Valójában a politikai vita aggasztó ezzel kapcsolatban. Egy példával szeretnék élni, itt van a Green Deal. Ezt hogy fogják finanszírozni? Hogyha valaki azt gondolja, hogy a szénsemleges gazdaságot meg lehet úgy oldani, hogy nem támogatjuk a gazdákat, nem támogatjuk a vállalatokat, nem támogatjuk a régiókat, nem támogatjuk, nem támogatjuk a munkavállalókat, akkor annak nincs igaza. Hogyha nincs egy racionális költségvetésünk, ennek az az, akkor azt gondolom, hogy irreleváns lesz az Európai Unió projektje, illetve irrelevánsak leszünk gazdasági szempontból is. Thank you for one and a half Köszönöm, másfél percben Körner úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, állok asszony, kedves képviselőtársaim! A legtöbben csak a nagy költs- nagyobb költségvetésről beszélnek, én úgy gondolom, hogy jobb költségvetésről kell beszélni, ez pedig csak úgy működhet, hogyha prioritásosan kezeljük, hogy a költségkiadások kiadások európai többlet értékkel járjanak. Az ipari vállalatnál dolgozó munkavállalók aggódnak a piac fennmaradása miatt. Ők remélhetnek abban, hogy a digitalizáció jobb munkahelyeket teremt. De az idős hölgy is aggódik, aki fél a terrorizmustól. Hihessen abban, hogy az Európolt és az Eurojustot jól finanszírozzuk azért, hogy felvehessük a harcot a terrorizmus és a bűn, bűnözőkkel és arról is szó van a költségvetésben, hogy minden diák Európában valóban külföldre utazhasson az Európa keretén belül, azért, hogy Európa tényleg szorosabban összebb nőjön, ízesüljön. Hogyha célra vezető plusz feladatokat határozunk meg európai célon, akkor ez néha azt is kell, hogy jelentse, hogy a tagállamoknak el kell gondolkozniuk azon, hogy hol lehet megtakarításokkal élni, és eh, erről is eh, eszmét kell cserélni. De világossá kell, hogy tenni, nem szabad a jogállamiságban kompromisszumot kötni. Megengedhetetlen, hogy egy-két tagállam az európai pénzt felveszi, és utána lábbal tiporja az európai értékeket hat erős jog, jogállami mechanizmusra van szükség, nem egy olyan mechanizmusra van szükség, amelyet politikai játszmák túlszával el lehet ejteni, hanem világos mechanizmusokra van szükség. Azt várják az adófizetők, hogy megfelelően bánjuk az adóforintokkal, eurókkal. Vélimszki úr, másfél percben. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! az EU fanatikusok még több és még több millió eurót akarnak betenni az európai költségvetésbe. Ezzel szemben azt mondom, hogy nem megfelelő reakció az, hogy miután a britek, mint Nagyország kiléptek, még több pénzt kérjünk. Pedig kisebb az unió. Egy kisebb unió kevesebb eszközzel rendelkezik, ezt el kell fogadni. Arra a kérdésre sem válaszoltak, hogy több hatáskört akarunk-e Brüsszelnek adni, vagy pedig a tagállamoknak akarunk-e több hatáskört adni. Pedig 2016 óta ezt a kérdést nem válaszolják meg. A Brexit referendum riasztó pillanata óta a bizottság öt szenáriat vázolt fel a jövő tekintetében, és a mai napig nem adott erre választ. Négy évig tartott ez a, a riadalom másodperce, és erre most az Európa jövőjéről szóló konferenciát végre legalább létrehozzák, de ez nem az év elején, hanem az év közepén kezdi el a munkáját, és 2022-ig fog tanáskozni, hogy most még további pénzt követeljenek, ez nem megfelelő, így nem lehet megadni a választ arra vonatkozólag, hogy merre haladjon az Európai Unió. Abban azonban világos egyetértés van, hogy a Lisszaboni szerződés alapján a bizottság költségvetés egyharmad alacsonyabb lenne, de ezt nem teljesítették meg. Kevesebb biztos, ez kevesebb bürokráciát, kevesebb irányelvet jelentene, kevesebb költségvetést. Én egy nettó orsz, befizető országként nem vagyok hajlandó akár egyetlen többlet centet is fizetni ennek az Európai Uniónak. Köszönöm. Mr. Cornwall, for one and... Cornwall, következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt kollégák! A költségvetésről szóló vita a jövőről szól. Eléggé szakmai jellegű vita, úgyhogy a polgárok ettől visszarettennek. Próbálok most világosan és egyszerűen fogalmazni, hogy egyértelmű legyen, miről van szó. A elkövetkezendő 7 évről szóló költségvetés vagy lehetővé teszi az Európai Unió számára, vagy nem, hogy a szociális és klímaváltozással kapcsolatos feladatokat elvégezze. Ez egy globális költségvetése van szükség, ami legalább 1,3%-os befizetésre bevezetésen alapul, tehát az Európai Uniót fel kell rá, ruházni a szükséges eszközökkel. Én úgy gondolom, hogy a költségvetés 50%-át legalább klímaváltozás elleni harcnak, harcra kell fordítani. Nagyon fontos az is, hogy a szociális igazságosság, illetve a méltányos átállás is arab alapelv legyen. Nagyon fontos az is, hogy megadóztassuk például a szénfelhasználást, vagy a, akár az üzemanyagokat. Ezáltal az Európai Unió költségvetését gazdagítjuk, és és enyhítjük a tagállami költségvetésre helyezkedő nyomást. Azt gondolom, hogy csak így lehetünk felelősek, és itt az ideje annak, hogy ezeket a lépéseket megtegyük. Köszönöm szépen, Zile kolléga. Elnök asszony, az Európai tanácsban vannak olyan országok, amelyek a GNI-nak nagyon kis hányadát akarják csak befizetni, kevesebb, mint 10%-ot, de ugyanakkor szeretnének sok támogatást kapni. Én teljesen máshogy látom a költségvetést. A költségvetési vita kapcsán sajnos szemben áll a kohéziós politika, a közös agrárpolitika. E, ugyanakkor itt vannak a védelmi kiadások, e, és e, a többségét a védelmi kiadásoknak azért a nemzeti tagállami költségvetésekből finanszírozzák. A kohézió számára ambiciózus költségvetést követelni az azt jelenteni, hogy ha, ha csökkennének ezek a pénzek, az nagyon sok országot sújtana, különösen a vidéken élőket, és ennek demográfiai káros hatásai is lennének. Gusma úr, egy perc időben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mikrofonba kérjük, hogy beszéljen a felszólaló. A bizottság és a tanács a kiadások csökkentéséről, az agrárpolitikai kiadások csökkentéséről beszélnek itt. Ma már szinte felsejlik egy válság a zöld megállapodás kapcsán, és Hallunk javaslatokat, amelyek a kiadások csökkentését helyezik előtérbe mit is akarunk elérni. Mindenképpen a foszilis energia hordozókat vissza kell szorítani, azután friss pénzekre van szükség a védelmi kiadások növeléséhez, a német és a francia fegyverzetest erősíteni. Hogyha józanul nézzük a helyzetet, a tanács és a bizottság nem hajlandó arra költeni, ami a legfontosabb, eh, a szociális eh, eh, kérdésekre, de itt nem akar beruházni ez a két intézmény. Köszönöm, Gyöngyösi úr, egy percben. Elnök asszony, mindenek előtt szeretném én is sajnálatomat kifejezni, amiért az Európai Tanács elnöke nincs jelen a vitán. Látjuk itt a bizottság tavalyi prioritásait. Ezek közül van, amelyik az európai versenyképességet akarja elősíteni, a szolidaritást akarja elősíteni a szociális pilléren keresztül. Nagyon fontos üzenet le, lenne, hogyha késne a költségvetés elfogadása, vagy nem eh, lenne elég pénz eh, a célok megvalósításához. Von der Leyen azt mond, asszony azt mondta, hogy a régi és az új prioritások között egyensúlyt kell teremteni. Itt vannak az új célkitűzések, de ezek közül különösen azok, amelyek az EU pozícióját szeretnék erősíteni a globális versenyben, nem csak akkor lehet elérni, hogyha teljesítjük a régi célokat is, különösen a kohézióval kapcsolatban. Nem maradhatnak fenn e, strukturális hatalmas különbségek az EU-ban. Nem nézhetünk, tekintetünk bátran a jövőbe, hogyha megmaradnak a nagy bérkülönbségek, szociális különbségek a tagállamok között volt. Ezért erősíteni kell a kohéziós politikát, és a korrupció ellen határozottan fel kell lépni. Köszönöm Muresán úr másfél percben. Kedves kollégák, a következő 7 éves költségvet költségvetésről folyó vitában az Európai Tanács elnökének, Sármiselnek itt kellene eh, lennie. Ha nincs mondani valója, legalább eh, minket kellene meghallgatnia. Miért? Hiszen a következő 7 éves költségvetés kulcsa az Európai Parlamentben van, csak akkor fogjuk jóvá hagyni a költségvetés hogyha az teljesíti a mi prioritásainkat. A, a, eh, a közös eh, agrárpolitika eh, is ide tartozik. A politikai ambíciókkal összhangban kell ezeket az új prioritásokat finanszírozni. A jövőorientált prioritásokhoz kéri a támogatásunkat a bizottság. Nézzük meg a kutatást. A tanács szerint nagyon fontos a kutatás. És mit tesz a tanács? 500 millióval eh, kurtítja az erre fordított összeget, és a 700 millió csökkentést irányoznak elő. Nem lehet, nem tehetjük meg az Erasmus-os program diákéval, hogy kevesebb pénzt kapjanak. Az Európai Parlament álláspontja az egyetlen olyan álláspont, ami lehetővé teszi, hogy megfelelően finanszírozzuk azt, amiben már megegyeztünk. A bizottságnak a saját programját végre kellene hajtani. A parlamentet be kell vonni a tárgyalásokban, még mielőtt február 20-én összeül az Európai Tanácsa, nem, nem így lesz, elutasíthatjuk a költségvetést. És nagyon világosan szeretném leszögezni, hogyha választanunk kell a között, hogy legyen egy két hónapos késedelem, vagy pedig és illetve hogy jó legyen a költségvetés a következő 7 évre, akkor inkább legyen két hónapos csúszás, hiszen 2018. november óta folynak már ezek a viták, két hónap még belefér. Kolmini asszony, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, itt az ideje annak, hogy cselekedjünk. A többéves pénzügyi keret az utolsó lehetőségünk, hogy megváltoztassuk Európát a következő hét évre, és az európai polgárokat sokkoljuk, igen, sokkoljunk minden egyes EU-ban élő személyt, ugyanis meg kell növelni a rendelkezésre álló forrásokat, a GNI 1,3%-a az, amit mi javasolunk, e, ennyi pénzre szükség van, a Green Dealhez, és senki nem akarna, nem merné elvenni a gyerekektől az alapvető jogokat, az élelmezéshez, az egészséghez fűződő jogokat nem lehet eh, csorbítani, és eh, a legfontosabb programokat kell finanszírozni. Itt nem lehet eh, az agrárpolitika, a kohézmus, kohéziós politika és az Erasmus között itt versenyeztetni, ezeket mindegyiknek meg kell adni a finanszírozást. Legyen digitális adó, és legyen a multinacionális cégek számára egy közös konszolidált társasági alap. Több Európát akarunk, nem kevesebbet. Hiszünk az állami beruházások fontosságában, ezeket nem szabad csökkenteni. Egy jó társadalomban hiszünk, amely a sokak számára jó, és nem a kevesek számára. Az Európai Tanács oda kell, hogy figyeljen arra, amit mi mondunk. Madam for one minute, please. egy vreau să vorbesc de trei aspecte legate de... Tisztelt elnök asszony, a kohéziós alapokról szeretnék beszélni. Először is, mekkora összegekről beszélünk? Hogyha 100 euróból Románia 60 eurót képes felvenni, akkor lesz a többivel? Nem lesz -e? Úgy gondolom, hogy én alacsony az abszorpciós ráta, akkor nem lesz megfelelő a beruházási arány. Második dolog, a társfinanszírozás, illetve az előfinanszírozás, hogyha az előfinanszírozás és a társfinanszírozás aránya növekszik, csökkenni fog, akkor egyes tagállamok azt gondolom, hogy egész egyszerűen nem jutnak hozzá a kohéziós alapokhoz. Aztán a kifizetési kérelmek is meg fognak majd változni. Jelenleg az a helyzet, hogy késlekedés van a jelenlegi költségvetéssel kapcsolatban, és ennek ugye hatása van az abszorpciós kapacitás. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, a képviselő. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Hét évente látjuk ezt a társas játékot, egyszerűen itt a pénzekkel játszanak van, akik zsarolgatnak, van, akik pedig eh, a pénzeket csoportosítják át, de a jelenlegi időszakban látjuk, hogy mennyire irreális ez a megközelítés. Egyszerűen nem figyelnek a valóságra, nem figyelnek arra, hogy milyen feladatok állnak előttünk a költségvetéssel az, a munkanélküliséget kellene megoldani, a környezeti kihívásokat um, mondják, de hát voltak éppen képtelenek a közpénzek elköltözés, elköltése felől őrködni a, a, a pazarlásnak véget vetni. Egy hatékonyabb költségre van szükség az innováció, a mezőgazdaság támogatására, mondjuk már étek, évek óta, ugyanakkor pedig a um, mindenfajta olyan szolgáltatás támogatását megnyírbálják, amelyek hasznosak, és ugyanakkor mondjuk Törökországnak nyújtanak támogatást. Ez elfogadhatatlan számunkra. Eichhaut úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt el, elnök asszony, nem gondolja, hogy fura napot élünk. Van, akik a kohéziós alapot védik a tanásban, mások a mezőgazdasági alapot is vannak országok, akik kevesebbet akarnak fizetni. De modernizációról való vitát miért nem folytatják le? Miért nem folytatják le a vitát, hogy hogyan készüljünk fel a zöld, a New Green Deal-re? A jogállamiságról szóló vitának hol a helye, mikor történik meg? azok az országok, akik a modernizációról beszélnek, mondjuk Finnország, Svédország, Dánia, Németország, Hollandia, Ausztria, hogyha modernizációt akartok, ha új gazdaságot akartok, hogyha a jogállamiság érvényesülését akarjátok, akkor ezt nem lehet egy tál lencséért eladni, vagy pedig egy-két százalékponton vitázni. Nem lehet itt 0,1 százalék plusz vagy mínuszról vitázni. Ezt a brit barátaink, a Pennywise Pound Foolish-nak szokták mondani. Köszönöm szépen, John Joe úr egy percben. Köszönöm szépen. Mi konzervatívak úgy gondolkodunk, hogy 2021-2027-re a kohéziós finanszírozásnak ugyanolyan magas szintűnek kell lenni, mint az előző időszakban. A társfinanszírozást is meg kell tartani a jelenlegi kifizetési szinten. Hogyha a kohéziót, kohéziós támogatásokat csökkentjük, az egész biztos problémába problémákat jelenthet. Ne, nem lehet megoldani az átállást a két programozási időszak között. Aztán 2021-től kezdve úgy véljük, hogy a visszautalásokat, a rebate-et meg, fokozatosan meg kell szüntetni. A tagállamoknak ugyanaz a, ugyanaz a szerepe. Ezeknek a visszautalásoknak az oka megszűnt, úgyhogy azok az országok, akik ilyen visszafizetéseket kapnak, azok 0,7%-os befizetéssel élnek, mások viszont, mások viszont sokkal nagyobb mértékű befizetéseket kell, hogy kieszközöljönek. Nem hiszem, hogy a kohéziót más szakpolitikák kárára kéne támogatnunk, illetve finanszíroznunk. Björk asszony következik. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Sok előttem szóló kollega több pénzt akart az Európai Unió költségvetése számára. Nekünk az a véleményünk, hogy az egész költségvetést realista módon kell megreformálni. Nem lehet egyszerűen csak több forrást követelni. Persze nem ellenezzük a klímaváltozás elleni küzdelmet, de az egyes országokban mindenek előtt a jóléti államot kell megőrizni. Nem szabad persze nem környezetbarát technológiákba többet beruházni. A nem hatékony agrárpolitikát alapvetően meg kellene eh, reformálni. Azután eh, Erdogan eh, finanszírozását a határon meg kell szüntetni, és a véget kell vetni az fegyverkezés, a katonai kiadások, védelmi kiadások növelésének. Tulajdonképpen nagyon nem, kell, nem szabad megengedni, hogy az alap értékeket valamelyik tagállam ne tartsa be. Ah, Komini Olveres kolléga, köszönöm szépen, hogy jobb és nagyobb legyen a költségvetésünk, ahhoz azt gondolom, hogy nagyobb demokratikus legitimitás kéne. Én azt gondolom, hogy nem lesz abból jó költségvetés, hogyha az Európai Bizottságnak nincs direkt, közvetlen demokratikus legitimitása. Kérem, az a, az a kérdésem, hogy hogyan lehet egy ilyen alacsony költségvetéssel megoldani az európai feladatokat. Katalónia nettó befizető, és szeretnénk, hogy, ez ő, hogy a tövékben is itt lenne, de hát van egy közvetítő fórum, ez pedig Spanyolország. Én azt gondolom, hogy ami az a századunkat előviszi, az nem más, mint a kutatásfejlesztés, Ne ugyanakkor komoly összegeket kell szállni a kohéziós politikának, illetve annak is, hogy a regionális politikát folytassuk. Egy igazi saját, erő, saját forrásrendszerre van szükség. Hogy mindent megadóztatunk, az azt gondolom, hogy eh, eh, bevételt teremtette az európai költségvetés számára, és ezekre a sarokpontokra kell építeni az Európai Unió jövőjét. Holmeyer asszony másfél percben. Kezdetves biztos úr, tisztelt tanácselnökség, kedves képviselőtársaim! Ahogyan a tanács a többéves pénzügyi tervvel most bánik, meglehetősen problematikus egy kis kohézió, egy kis mezőgazdaság, eh, semmilyen becsvágyú célkitűzése, kutatása eh, egyetemek területén ne támogassuk jobban az erasmus sok program legyen, de mindegyik legyen alul finanszírozott. A motto az mindenki magáért, és csak én, eh, mindenki másért, csak én magamért. Nem másként kell gondolkozni, ez pedig azt jelenti, hogy többet kell beruházni a kutatásba és a fejlesztésbe a tan tagállamoknak segítenünk kell, hogy többet fektessenek be a kutatásba és a fejlesztésbe. Hogyha erről az ágazatról megfeledkezünk, akkor nem leszünk versenyképesek Kínával szemben, de akár az USA-val szemben sem, és a feladatainkat sem tudjuk majd megoldani a feladatokra kell koncentrálni. Hogyha például a külső határok védelmét komolyan vesszük, akkor ezt megfelelően kell finanszírozni, és megfelelő hatáskörökkel kell ellátnia a szerveket hogyha kevesebbet akarnak fizetni, akkor kedves tanács mondja meg, hogy mely feladatokat akar törölni a feladatok listáiról, mely ö, ügynökségeket zárjunk be. De az, hogy még több feladatot kapjunk, és aztán kevesebb pénzzel rendelkezzen az Európai Unió, ez nem működhet. Az éghajlatváltozást meghaladni, de a kutatásra és a fejlesztésre nem pénzt adni, ez nevetséges az igazságos átalakítási alap se tud megoldani mindent. Kérem a tagállamokat, hogy vessék le a tagállami szemüvegöket, tegyék le, és európai perspektívába szemléljék az ügyeket. Köszönöm. Mr. Andreu, for two minutes. Andrió úr két percben. Köszönöm szépen, elnök, elnök asszony. Egyre kevesebb költségvetés, egyre több elvárás így az emberek csalódottak lesznek, és kevésbé hisznek majd Európában. Arra van szükség, hogy Európa hatékonyabb legyen, előrelépjen, nagyobb legyen a kohézió, és ahhoz, hogy több Európát hozzunk létre, ebbe az Európába be kell fektetni. Látni kell, hogy a zöld, a Green Deal, illetve az igazságos átalakítási mechanizmus nagyon sok eszközt igényel, és a kohéziós politika és a közös agrárpolitikát meg kell reformálni annak érdekében, hogy az éghajlatváltozás változás kihívásaira választ adjunk. Az éghajlatváltozás valós, és ez ugyanakkor lehetőséget kínál arra, hogy gazdasági modellünket megváltoztassuk a saját források kérdését össze kell kapcsolni a Green Deal kérdésével. Európának eszközökkel kell rendelkezni, hogy megreformálja magát. Támogatom az Európai Bizottságot ebben a harcban, és Felszólítom a tanácsot, hogy vegye komolyan ezeket a feladatokat, nem szabad a partikuláris érdekeknek alávetni a nagy célokat. Felszólítom a tanácsot, vessenek véget az e- egoizmusnak, ne kozmetikázzanak már, ne kis lépéseket irányozanak elő, amely csak kis megoldásokat jelenthetnek. Nem, legyenek becsavagyók, európai megoldásokat keressenek, biztosítsák a forrásokat, a forrásokat, amelyekkel valóban egy olyan költségvetést lehet kialakítani, amely megfelel becsvágyunknak. Tisztelt tanácstagok, hagyják abba a kisléptékű húzakodást és játékot, sokkal inkább feleljenek meg az európai állampolgárok legitim elvárásának, a helyzet égető, a helyzet sürget, máskülönben nem tudjuk megoldani a feladatot. Thank you. One minute, Mr. Köszönöm szépen, Notek úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Az előttünk fekvő javaslatok a költségvetéssel kapcsolatban nincsenek összhangban a lakosság többségének az igényeivel. Ezt ki kell jelenteni. Az Európai Parlament azt szeretné, hogyha megmaradna a jelenlegi szint az agrárpolitikai kiadások tekintetében is, nem lehet, hogy kevesebbet kapjanak a gazdák, mint korábban. A kohézióba, az infrastruktúrába, a mezőgazdaságba eszközölt beruházásokat nem lehet csökkenteni. Különösen úgy, hogy más területeken pedig nőjön a finanszírozás. Az Európai Tanács oda kell, hogy figyeljen arra, amit az emberek gondolnak a prioritásokról. A kohézió, a kohéziós politika finanszírozása, az alapvető infrastruktúra finanszírozása, ezt nem lehet elhanyagolni. Köszönöm, Kúsz úr, egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Hölgyeim és uraim, mikrofonba beszéljen, kérjük. Hölgyeim és uraim, kicsit csodálkozom a vita hangnemén, hiszen a téma az Európai Tanács február 20-i a és költségvetésre foglalkozó rendkívülésének az előkészítése. És itt mi mit csinálunk? Itt a panaszkodunk ugye azon, hogy Charles Michel nincs jelen a vitán. Ezt nem hiszem, hogy elősegíti a tárgyalások eredményességét. Itt azt kell elmondanunk, hogy mit akarunk, mit akarunk valóban. És itt egyértelműen arról van szó, hogy csak korlátozott finanszírozási keretünk van, és azt ki kell jól használni. Hagyjuk már abba azt, hogy itt mondjuk a jobb ma egy veréb, mint holnap egy túlzok alapján akarunk eljárni, és a tanács fog dönteni az 1, és az a 1,5 ja, egy százalék tulajdonképpen elég. De Szüter asszony. Köszönöm, elnök asszony. A következő hét év kulcsfontosságú lesz. Ez fogja eldönteni, hogy a gyerekeinknek milyen élete lesz ezen a földön. Digitális és ökológiai átállásra van szükség szociálisan igazságos módon, és ezt finanszírozni kell tudni. Az EU költségvetés több, mint hogy mennyit fizetnek be a tagállamok, ez tükrözi a politikánkat, a filozófiánkat. Nem kell feltétlenül növelni a tagállamok befizetéseit, ne féljünk a saját forrásoktól, nagy pénzügyi tranzakciók megadóztatása, a kerozén megadóztatása, a széndiokszid kibocsátása adóztatása, a digitális adó. Ugyanis ha ezt nem tesszük meg, és visszariadunk ettől, akkor az emberek ezt meg fogják érezni, hogy kevesebb infrastruktúrális beruházás lesz, kevesebb lehetőség lesz, hogy segítséget kapjanak, ha elvesztették a munkahelyüket. Európai projekteket finanszírozunk el és ez kell, hogy tükröződjön a költségvetésben. Köszönöm szépen, Epping úr. Egy percben. Köszönöm, elnök asszony. A több éves költségvetés kicsit kisiklott, ezt láttuk, folyamatosan növelni akarják a költségvetést. Hollandia nettó befizető, és 13 milliárdot bruttó, ennyit fizetik, ez egy hatalmas összeg, ez évente minden holland háztartás számára nagyon nagy megterhelést jelent. És kérdezem, hogy a CDMV, a VVV, a Liberális Párt és a kereszténydemokraták Hollandiában most hol vannak? vannak. Én meg akarom, körül akarok nézni, hol vannak. Ott ül, ott ül valaki, igen, ön azt mondjam, az előbb beszél, de e, világosá szeretném tenni, és most én a hollandok e, emberek nevében beszélek. E, Rüte, miniszterelnök vétózzon, úgy, mint Ausztria. Nemet kell egyértelműen mondani erre a költségvetésre, a tanácsban. Köszönöm. Mr. Ferreira, for one minute. Ferrer a kolléga következik egy perc. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos. Úgy gondolom, hogy, hogy a nettó befizetők tudják, hogy a kohéziós alapokra nyomás fog eh, helyeződni. Én azt gondolom, hogy a kohéziós politikára vonatkozó javaslatok nem elfogadhatók. Nem elfogadhatóak. A kohéziós politika lényeg az, hogy a különbségeket csökkentse, és hogyha ez így marad a jelenlegi javaslat szerint, akkor nem lesz jövője a kohéziós alapnak. Az új költségvetési prioritások leginkább arról szólnak, hogy az eleve gazdagabb országok még inkább rátehessék a kezüket a kohéziós politikára. Én úgy vélem, hogy sokkal jobban ki tudnak állni a saját szuverenitásuk mellett ezek az országok, hogyha nem így járnak el. Szincsics kolléga következik egy perc. A különböző szakpolitikák finanszírozásáról csak azt tudom mondani, hogy Horvátországban nem értjük azt, hogy a, a, hogy a szemét égetőket miből finanszírozzák. Horvátországban számos ilyen szemét égető hulladék újra felhasználót kellett létrehoznunk, 11-et, de nem tudjuk, hogy miért nem működik akkor még mindig a rendszer. Mi azok a kudarcnak? Hasonlítsuk össze például Németországot és Horvátországot. A bevételünk hihetetlenül különböző. Mi nem, tudjuk ugyan, nem tudunk ugyanennyit fizetni például, mint Németország. Nálunk a korrupció mindent behálóz, gyakorlatilag mindent elrontunk a Horvátországban. A, az újra felhasználás pedig nem működik. Én azt gondolom, hogy a, a végterméknek az ára az mindig sokkal magasabb, mint amennyi az előállítás kerül. Ez azért van, mert mindent az európai polgárokra, illetve a horvát polgárokra állítanak, és ezért vándorolnak ki olyan sokan. Lewandowski úr következik. A történelem nem mindig ismétli meg önmagát, de az MFF esetében igen, és sajnos ez nem tesz jót az Európai Parlamentnek. Amikor az Európai bizottság a javaslatát közzétette, tehát tavaly májusban a parlament furcsa helyzetben találja magát. Ágazati projektekről nem is tárgyalunk, mert nem igazán beszélhetünk elvegről úgy, hogy nincsenek meg a konkrét számok. A költségvetés már pedig számokról szól, nem pedig szándéknyilatkozatokról. Michel úr térfelén pattog a labda, viszont nincs itt. Nem tudjuk, hogy a kormányfőkkel folytatott ülései ezek a négy szemközti találkozók ö, sikeresek voltak, vagy nem? Elképzelhető, hogy február 20-án sikeres lesz a rendkívüli csúcs, de arra emlékszem, hogy elsőre sose szoktunk tudni megegyezni. Nem hiszem, hogy ma meg tudunk bármiben egyezni, de azt, abban egészen biztos vagyok, hogy nagyon nagy a késlekedés. Február 8-án készült a megállapodás az előző MFF-ről, és aztán júniusban sikerült a parlamentnek is kimondani a véleményét erről. Nem tudom, hogy hasonló ütemterve lehet számítani, de az egész biztos, hogyha az európai intézmények, uniós intézmények egymás között tologatják az oktát, akkor ebből csak azzal okul ki, hogy a polgárok nem értik. Köszönöm szépen, Lerotourou úr következik bármibe is kerül. 2012-ben az Európai Központi Bank elmondta azt, hogy mindent megtesz, amire szükség van az euró megmentéséhez, vagy gazdaság megmentéséhez. Az eurózóna megmentésére több mint 2000 milliárd eurót fordítottak. Akkor mennyit fordítunk arra, hogy megmentsük a klímát? Természetesen fontos, hogy a közös valutát megmentsük, de, hogyha, de az, hogy az, a földet megmentsük, az egyetlen földünket, ami van, illetve hogy megmentsük az emberiséget, az legalább ugyanannyira fontos. Bármit meg kell tenni ehhez, Megteszünk mindent azért is, hogy a Green Deal sikeres legyen. A bizottság maga is elmondja, hogy körülbelül 100 milliárd hiányzik minden évben 300-500 milliárd hiányzik évente ahhoz, hogy a klímaváltozás elleni harcban hatékonyak legyünk, illetve hogyha az igazságos átállási alapot tudjuk finanszírozni. Nos, nem a tagállamoktól és nem a szegény családoktól kérdezteni. A ö, jöved, illetve a, hato, a, a profitadó gyerekkoromban 40% volt, hát ezt most már ma messze túlhaladtuk Európában. Ezen kéne leginkább elgondolkozni. Deszel kolléga következik egy perc. Köszönöm szépen, állok asszony. Kedves képviselőtársaim, aki tudja rólam, hogy nem csak francia vagyok, hanem mezőgazda is vagyok, és mezőgazdasági képviselő is vagyok, nem csodálkozik azon, hogy a legfőbb kihívásnak a közös agrárpolitika kezelését tartom az új költségvetési tervben. Európáról és a kapról szeretnék beszélni. Fontos, hogy megakadályozzuk, hogy a történelmi politika költségvetését csökkentsék. Ez egy súlyos hiba volna. Három okot sorolok fel a nagy mezőgazdasági országok mindig támogatják a saját mezőgazdaságukat, ezzel fel kell vennünk a versenyt. Az agroökológiai átalakulás, a Green Deal része, csak úgy lehet sikeres, hogyha a kap megfelelő eszközökkel rendelkezik. A kap költségvetési hozzájárul az élelmiszerünk minőségéhez, sokszínűségéhez, a vidéki térség egyensúlyához, és segít a sok gazda megéléséhez a költségvetés, a kap költségvetését nem szabad csökkenteni. Köszönöm, hogy figyeltek rám, és még inkább örülnék annak, hogyha meg is értenék azt, amit mondtam grapini asszony egy kékkártyás kérdést akart feltenni, de már kapott egy kékkártyás kérdést, úgyhogy nem adom meg neki szót, úgyhogy David úr kap szót. Köszönöm szépen. Az európai fejlődés öm, öm, nem megfelelő 1,1% az általános növekedés az EU-ban. Azt várnám el, hogy az Európai Unió ne Kínát és az USA-t követi, és főleg nem maradjon le róluk. De milyen javaslatot terjesztettek elő? A költségvetés 40% az úgynevezett Green Deal-re. Ez se a költségvetés, se a környezetnek, se a gazdaságnak nem segít. Elektromobilitás, megújuló energia, az Európai Bizottság az energiapolitikára akar koncentrálni, és a közlekedésre, de ezzel is csak csökkentik az Európai Unió versenyképességét. Brüsszelből lehet, hogy valamilyen érdekcsoportokat vagy civil szervezeteket támogatnak, de hát ez nem demokrácia, kérem szépen. Azután a migrációról szólva. A migrációt akarják támogatni, sokkal inkább a helyet, hogy a vidéki térségbe fektetnék a pénzt. Ez elfogadhatatlan. A kap támogatását pedig 2013-as szintre akarták emelni, de ez nem történt meg. Hát hova akarunk eljutni, képviselőtársaim? Rupi úr, egy percben. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Szeretnék arra biztatni mindenkit, hogy egy kicsit tekintsünk el a számoktól. Az MFF elsősorban nem számokról szól, hanem célokról. Jó élet körülményeket, életminőséget akarunk mindenkinek biztosítani az Európai Unióban és ezt nem sikerült elérni, ugyanis a kohéziós pénzeket jelentősen csökkentették. Vannak olyan mezőgazdasági termelők, akiket másodrangúnak tekintenek. Az Európai Bizottság nem akarja harmonizálni a közvetlen kifizetéseket, pedig ez nagyon fontos lenne, ez kellene, hogy a közös célok egyike legyen. Beszélni kell a tagállami befizetésekről is, vagy sokat beszélünk erről. Egyetértek sok az új kihívás, de az új kihívásokra csak új források bevonásával tudunk válaszokat adni. Konkrét területeket akkor tudunk finanszírozni, ha van egy közös megegyezés ezekről a célokról. Kuzmiuk úr, egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előző bizottság 10%-os csökkentést javasolt két fontos területen, a közös agrárpolitikában is. Ezt Portugáliában 17 tagállam, a úgynevezett kohéziós barátai országok elutasították. Nagyobb költségvetésre, több befizetésre van szükség a rabat visz, megszüntetésére, tehát a visszafizetések megszüntetésére. Lehetséges a kompromisszum a tanácsban, de nem a kedvezményezettek, illetve a befizetők párhuzamának a szemüvegén keresztül kell vizsgálnunk, ami történik. Itt a tőke áramlások vannak a belső piacon, a nettó befizetők sokat profitálnak a közös belső piacból. A németek 27 milliárdot fizetnek be, de mintegy 200 milliárd haszonnal jár számukra a belső piacon való részvétel. És Franciaország Magyarország számára is nagyon hasznos a belső piac. Hogyha ezeket a pénzügyi mozgásokat is figyelembe vesszük, ennek tükrében kell beszélni a költségvetésről, és akkor van esélye a kompromisszumnak. Ressler úr következik. Kedves kollégák, tisztelt elnök asszony! egy sikeres Európa új generációval csak akkor lehetséges, hogyha sokat ruházunk be a vállalatokba, a fiatalokba, a képzésbe. Minőségileg is át kell állnunk a digitális forradalomra. Ugyanakkor fel kell fegyverkeznünk arra, hogy megálljuk a helyünket az új technológiával kapcsolatos versenyben, ahol nagyon erősek a versenytársaink. A következő hosszú távú költségvetés, az MFF a gazdasági társadalmi különbségeket kell, hogy csökkentse a tagállamok között. Ez az egyik kulcsfontosságú célja az Európai Unió alapszerződéseinek is. És éppen ezért szerepel az EU működéséről szóló szerződésben az, hogy különös figyelmet kell fordítani azokra a régiókra, ahol komoly demográfiai problémák merülnek fel, illetve amelyeknek eh, az iparát át kellett eh, alakítani. Eljött az ideje annak, hogy az európai költségvetés a kohézió érdekében, és annak érdekében, hogy minden európai polgár egy, egyenlő esélyekkel rendelkezzen, hogy több segítséget, támogatást adjunk a demográfiai, demográfiai kihívásokkal szembenéző régióknak. Van a fél asszony nagyon komoly kérdés előtt állunk, hogy milyen forrásokkal rendelkezünk a következő pénzügyi időszakban 2021-27 között új kihívások előtt állunk. Az áll, európai állampolgárok egy igazságosabb, fenntarthatóbb, modernebb társadalmat várnak el tőlünk. A kormányuk ideig nem feleltek meg az elvárásoknak. Európa új felelősségek előtt áll, és fontos, hogy együttműködjünk, de nem lehet újabb feladatokat megoldani kevesebb pénzzel. Hogyha így dolgozunk, akkor az európai projektből a legrosszabb bűnvak lesz. Erre fognak mutatni, hogyha valami nem működik. Igen, kedves kollégák, nem csak a költségvetésről van szó, hanem az egész unió hiteléről van szó. Ezért kérdezem az elnökséget, Kérem az elnökséget, hogy szorítsák rá 20-án az állam és kormányfőket arra, hogy komolyan vegyék ezt a feladatot, hiszen más uniót akarunk építeni. Köszönöm, Torvalds úr, egy percben parancsoljon. Mi most nem lehet, azt a kérdést kell feltennünk, hogy milyen kihívások előtt állunk, melyek az előttünk tornyosodó kihívások és ezek alapján a, lehetne a válaszokat meghatározni. Mi a feladatunk? Egy új ipari ökorendszert kialakítani. Ez nem sci ez nem Aldous Huxley jövőképe, nem, ez a valóság, amely előttünk áll. Egy új ipari ökol, ökológiai struktúrát kell kialakítani ezért elsősorban egy eh, Párizsal kompatibilis költségre van szükség, a New Green Deal-t kell megvalósítanunk a következő években. Kutatási költségvetésre is szükségünk van, amely a mai kor kihívásainak megfelel. Ezt a kutatási költségvetést persze a tagállamok kutatási költségvetésével kompatibilisan kell kialakítani. Több Európára van szükség, nem kevesebbre. Köszönöm szépen, Bizzotto asszony egy percben. Grazie, Presidente. Vi chiedo. Köszönöm szépen. Az a kérdés, hogy önök szerint az olaszok megőrültek? A végtelenség megvezetik az olaszokat, az európai polgárokat? Azt gondolják, hogy mindent az európai tesz? Önök teljesen megőrültek? Az olaszok belefáradtak abba, hogy ők, len, hogy ők legyenek az Európai Unió bankautomatái. Én azt gondolom, hogy nem kéne Törökországnak, Erdogan diktátornak adni az európaiak pénzét, ezt otthon kéne elküldeni ezt a pénzt. Szégyen, ami van, de szerintem még sokkal rosszabbra is számíthatunk. A következő 7 évre vonatkozóan egy új adót akarnak bevezetni, amit az európai polgároknak kéne megfizetni. És azt mondják, hogy ezt az új adót saját forrásnak fogják elnevezni. Kérem szépen, erre oda kéne figyelni az olaszok türelme az oroszok türelmének is, van, türelmének is vége lesz egyszer, és akkor vége lesz az európai őrületnek is. Köszönöm szépen, Vretjonova asszony. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a szót! Cseh képviselő vagyok. A Cseh Köztársaság A cseh köztársaság a kohézió barátja, ezt szoktuk, ezt a kifejezést szoktuk használni. Én, az, én a tanács eredeti javaslatát támogatom, nem a parlamentét. Az Európai Parlament több több kiadást szeretne, ez pedig az kéne, hogy többet fizessünk be a közös kasszába. A nettó befizeték ezt nem, nem szeretnék. A leg, az egyik legnagyobb befizető, nettó befizető pedig néhány hete kilépett az Európai Unióból. Azt mondják, hogy a saját források erre elegendőek. Szerintem a saját források nem megoldás. Mi nem szuperállam vagyunk, hanem egy tagállamokból álló nemzetközi szervezet. Én úgy vélem, hogy az Európai Uniónak tiszteletbe kell venni a tagállamok akarát. Nem tudjuk megadóztatni közvetlenül az európai polgárokat. Én úgy vélem, hogy az innovációt, illetve az infrastruktúrát kell fejleszteni az Európai Unión belül, és a végleges változatotnak, a költségvetési változatnak inkább olyannak kéne lennie, mint a, mint a bizottság eredetinek. Herbst kolléga. Hölgyeim és uraim, hogyha fent, felnézünk a tribünre, nagyon sok fiatalt látunk. Ők reménykednek az Erasmusban, hogy több pénzt kap a kutatás, fejlesztés. Láttak sok katonát, akik a kül- és a biztonság politikáért akár az életüket is áldozzák. És a pénzügyi keret itt bizonyos korlátokat szab ezen törekvéseknek. Charles Michel azt mondta, hogy csak akkor engedik ki a tárgyalókat, hogyha megszületik az eredmény. De azt is halljuk, hogy a kohézió barátai, tehát azok az országok, amelyek különösen sokat profitálnak a kohéziós pénzekből, a végrehajtásban nagyobb rugalmasságot kapnak. Hát jó ez így hogyha több rugalmasságot kap a költségvetéssel kapcsolatban a jogalkotó, ez, ez vajon jó dolog? <laughs> Jó lenne, ha már nem játszadoznánk. Ugye azt mondjuk, hogy mi Európai Parlament túl kevés pénzt adunk túl sok feladathoz, és utána nagyon rugalmasságot és biztosítunk, ott ez nagyon fog fájni. Charles Michel lehet, hogy még sokat számol február 20-áig, de nagyon fontos tudnunk azt, hogy egy csónakban evezünk, és most valóban a, a hogyan, miként oldjuk meg a célokat áll a középpontban. Plámbasszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos úr, az Európai Unió költségvetése egy szolid, robusztus költségvetés kell, hogy legyen, ami a visszatükrözi azt, hogy hol állunk, és a tagállamokban a megfelelő, a kihívásokra válaszkereső célok elősegítését támogatja. Itt nem kell különösebb matematikai számításokat végezni. Tudjuk, hogy van a kohéziós politika, a, eh, ezt a kohéziós eh, pénz, ezeket a kohéziós pénzeket nem szabad csökkenteni, vagy korlátozni, vagy eh, leállítani, vagy átcsoportosítani máshova, például az, á, az igazságos átállási alapba. Persze ez az alap is meg kell, hogy kapja a szükséges finanszírozás, hogy valóban igazságos, méltányos legyen ez, a, ez az átállás. A legfontosabb pénzügyi for, eszközünk, a Connecting Europe Facility, ez sem szabad a, csökkenteni. A költségvetéstől függ a hitelességünk azzal kapcsolatban is, hogy valóban az előttünk álló kihívásokra jó válaszokat akarunk adni az európai polgárok érdekében. A kollégák elég, eléggé nem voltam túl szigorú az idővel, de kérem szépen, jó lenne, hogyha mindenkire sor tudnánk keríteni. Garigano képviselő következik. Köszönöm szépen, Európa egzisztenciális válságban van. A populisták egyre inkább előre törnek a választásokon. Láthattuk ezt a Sinn is Írországban. És az, a gazdasági adatok Európában nem túl pozitívak a bankunióval kapcsolatban nincsenek végleges döntések, és egy, az, egyik, az Európai Unió egyik kulcs tagállama távozott el az elmúlt hetekben. Hogyan lehet ezt megoldani ezeket a problémákat úgy, hogy egy nagyon alacsony költségvetést fogunk elfogadni. Nagyon sok kihívásunk van, de nincs meg a szükséges finanszírozás ehhez folytonosan beszélünk arról, vitatkozunk azzal, hogy az, arról, hogy mi a, helyzet a, mi a helyzete a nettó befizetőknek, illetve azoknak, akik több pénzt kapnak az EU-ból. Én azt gondolom, hogy a klímaváltozással mindenképpen fel kell venni a harcot, illetve az adó elkerüléssel is mindenképpen el, fel kell venni a harcot. Szerintem egyértelmű, hogy Európa sorsa nem múlhat azon, hogy a költségvetés, illetve a több éves költségvetés éppen egy adott évben hogyan alakul. Köszönöm szépen, Monserrat kolléga következik másfél perc. Köszönöm szépen. Az európai projekt nem lehet erősebb, hogyha az EU maga gyengébb. A bizottságtól, illetve a tanácstól érkező hírek nem túl jók az MFF-fel kapcsolatban. A kapot csökkentjük, a kohéziós alapokat csökkentjük, illetve a szociális alapot csökkentjük. Ezzel az Európai Uniót csak eltávolítjuk azoktól, akik leginkább rá vannak utalva. Az európai mezőgazdáknak ez nem tesz jót. Aztán ott van a Green Deal. Egyik kezünkkel nagyobb versenyképességet kérünk, a másik kezünkkel pedig csökkentjük a finanszírozást, például a kapban. Vagy ott vannak a fiatalok. A fiatalokra, a fiataloknak nagyon rossz a helyzete Spanyolországban. 20%-os nálunk a munkanélküliség iráta. Európa egyrészt tenni akar valamit a fiatalokért, másrészt pedig a munkaerőpiacra való kerülésüket kevésbé segítjük. Az ipart, a KKV-ket, a régió konnektivitását is szeretnénk növelni, de ezt nem tudjuk úgy megtenni, hogyha a kohéziós alapokból kiveszünk. A tagállamoknak nagyon fontos szerepe van ebben. A néppárt spanyol delegációja azt kéri Sánchez kormányától, hogy ezeket a csatákat harcolják meg. Jó lenne, hogyha Spanyolország nem üres kézzel jönne, vagy állna fel a tárgyalóasztaltól. Azt gondolom, hogy Spanyolországra különösen káros hatással lenne, hogyha csökkentenék a kapot, illetve a kohéziós alapokat. Figyeljünk oda arra is, hogy a produktív igaz, eh, iparágazatokat hogyan tudjuk eh, támogatni. Mindenképpen harcolni fogunk. Bergfiszt úr, kedves kollégák, valóban csodálatos, fantasztikus lehetőségeink vannak, ritkán adódnak ilyen lehetőségek. Most itt van a lehetőségünk arra, hogy egy még csodálatosabb Európát hozzunk létre, jólétet, békés fejlődés, ezt eh, 50 éve még elképzelhetetlenek tűnt, de megvalósult, és ezt most folytathatjuk, még jobbá tehetjük Európát. Persze vannak kockázatok, félelmek, aggályok, nacionalizmus, populizmus, és hogyha ezek győznek, akkor nem valósulnak meg a lehetőségeink. A legnagyobb népgazdasággal rendelkezünk. Egy olyan régió az Európai Unió, ahol a technológia lehetővé teszi, hogy válaszoljunk a kihívásokra, a klímaváltozás okozta kihívásokra is. De ezt igazságos, méltányos módon kell megtennünk Francia Mitterrand egyszer azt mondta, hogy a nacionalizmus az háború, háború a múlttal szemben, de nem lehet a jövő szolgálatába állítani. Nekünk a békét és a biztonságot kell garantálnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Naktegal asszony egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Unió jelenleg válaszúthoz érkezett. A tegnapi érdekek állnak szemben eh, azzal, ami a jövőben minden európai érdeke. És hogyha rajtam volna, én ez, ez utóbbit támogatnám. Eh, a eh, közös előttünk álló kihívásokra kell koncertálnunk. Migráció, biztonság, klímaváltozás. Eh, az európai eh, polgárok eh, ezt akarják az Európai Uniótól, és 27 tagállamra számolnak. A nagyobb költségvetés egy kisebb uniónál azért lehet, hogy nem reális. Azt vizsgáljuk inkább, hogy lehet jobban elkölteni a pénzeket. És minden országban azonos mértékben kell, hogy hozzájáruljanak a arányaiban az európai költségvetéshez. Az európai finanszírozás kapcsán legyünk kemény, legyenek kemény szabályok a csalásokkal szemben, vagy olyan országokkal szemben, ahol a jogállamiságot alássák. Ne engedjük azonban azt, hogy a kelet, nyugat, észak és dél közötti vita legyen, ez a tárgyalás sorozat, hanem a lényegről beszéljünk. Másfél percben Dajcs úr

tisztességtelen és igazságtalan az a megközeltés függetlenül a hétéves keretköltségvetés főösszegétől ami a